hogyha megtámadják, amennyiben a, parlam, a mandátumot nem eh, támadják meg, és amennyiben a helyettes jelöltek nem nyilatkoznak arról, hogy a parlamenti képviselőséggel összeegyeztethetetlen hivatalok nincsen, úgy elfoglalhatják helyüket. Angelika German kollega az Aldéből kilép, és eh, függetlenni eh, függetlenek közül állt. Az SND frakcióból különböző delegációk és szakbizottsági tagok